a Strasburgi filharmonikusok fognak tolmácsolni Rémi Ábrám vezényletével. Grazie, Köszönöm szépen, tisztelt karmester, és köszönjük szépen az egész zenekarnak. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy a 14 per 2-es bekezdés alapján a leköszönő elnök elnöksége alatt nem lehet olyan vitát tartani, amelynek témája a elnök megválasztásának kérdésével ellentétes, vagy a mandátumvizsgálatokkal ellen.